Az elnök. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Megnyitom a mai ülésünket. Az első napi rendi pontunk az Európai Beruházási Bank éves jelentésére vonatkozó jelentés George Sabin Kutas kollega tollából az Európai Beruházási Bank elnökét, Mester urat szívesen üdvözlöm. És rögtön meg is adom a jelentéstevőnek négy percben a szót. Jaj. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule președinte, Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kedve, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A 2009-es beruházási bank beszámoló demokratikus tevékenység, amelyre minden évben sor kerül. Ez pedig azért van, mert a bank felelősséggel tartozik az Európai Parlamentnek. Rendszeres tevékenységről van tehát szó, de elég egyáltalán nem banális tevékenységről. Egy-két nagyon fontos dologra hangsúlyt kell fektetni az EU jövőjét illetően. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az EBB az Európai Unió külpolitikájának fontos része lett. Ugyanakkor nagyon fontos partner is az Európai Unió gazdaságának dinamizálása érdekében. Kérem, egy kicsit lassítson, mert nagyon nehezen tudják a tolmácsok követni, mondja az elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak mindazért, amit tettek, hogy javítsanak a jelentésen. Ugyanakkor szeretnék az Európai Beruházási Bank munkatársainak is köszönetet mondani, főleg Filip Mestátnak, elnökének és alelnökének is. Mindannyian keresünk ö, azt a módot, ahogyan az EBB ö, hiteleit, illetve a tagállamok adósságait összeegyeztethetnénk, főleg azokra gondolok itt, olyan tagállamokra, amelyek nehézségeknél kell, hogy szembenézzenek. Az egészségügybe, az infrastruktúrákba és az energetikába kell a nehéz időkben befektetni. A megoldás csak európai jellegű lehet, és az EBB-nek nagyon fontos szerepe van ebben a tekintetben. Ha megengedik, két példával szeretnék csak élni, jelentős példával, ami azt mutatja, hogy az EBB az európai gazdaságot felrendítette. Először is azok a hitelek, amelyek a KKV-knek kerültek biztosításra, illetve a beruházási projektek. Ne felejtsük el, hogy az európai cégek 90%-a KKV. Amikor a KKV-kbe befektetünk, akkor hozzájárulunk a kutatási befektetésekhez az Európai Unióban. Az EBB 2009 és 2010 között több mint az éves célnak megfelelő összeget adtak a KKV-knak, ami több volt, mint 7,5 milliárd euró. 2010-ben további KKV befektetési lehetőség állt rendelkezésükre 200 millió euró finanszírozási lehetőség, főleg mikrohitelek formájában. De nem szabad elfeledkeznünk arról az eljárásról sem, amelyet követni kell ahhoz, hogy hozzáférhessenek a KKV-k ezekhez a hitelekhez. Először is átláthatóságot kell biztosítani nagyobb fokon. Az EBB technikai segítséget és társfinanszírozást is kell, hogy adjon a konvergencia, konvergenciás területeknek. Ezen kívül jobban be kellene ö, tudniuk fektetni azokat az összegeket, amelyek nekik ö, szántak. Fontos a nagy projektek finanszírozása. Ami ezt a pénzügyi eszközt illeti, vannak reményeink ezen a téren? Szerintem igen. Főleg azért, mert a, vállalatok, a nagy magánvállalatok kötelezettségeit most már jobban értékelik. Olyan vállalatokról van itt szó, amelyek a nagy infrastruktúrális projektekbe kívánnak befektetni. Ennek nagy multiplikatív hatása van, így a cégek több pénzzel rendelkeznek, hogy az infrastruktúrális projekteket a közlekedés, az energetika és a fenntartható fejlődés terén megvalósítsák. Erre a kulcsfontosságú projektre kell koncentrálnunk, mint a közútak, a vasútak építése, amelyek rendkívül fontosak, és hogy csökkenthessük Európa energiafüggőségét. Így főleg a Nabukóra gondolok, és az ottani befektetésekre. Ami a gazdasági válságot illeti nem szabad elfeledkeznünk az adóparadicsomokról sem, ugyanis az átláthatóság hiánya miatt a különböző finanszírozási lehetőségek terén nagy a kockázata annak, hogy a finanszírozási lehetőségek az adóparadicsomokba kötnek ki. De az EBB-nek nem szabad azokat a műveleteket támogatnia, amelyek a nem elég átlátható érintettektől származnak, és amelyeknél fennáll a kockázat, hogy ez a pénz a az adóparadicsomokba jut. Pillanatnyilag nem igazán vagyunk elégedettek az EBB kiválasztási módszereivel. Az EBB-nek éves eredményeket kellene rendelkezésünkre bocsátani erről. Ezen kívül nem lenne szabad elfeledkeznie a fejlődő országokról sem. Ezekben az államokban az EBB támogatja az európai külpolitikát. Ezért gondolom azt, hogy több munkahadónak kellene ezekben az országokban fizikailag is jelen lenni. Várom a kollégák megjegyzését, és aztán majd a konklúziókra visszatérek. Köszönöm szépen az elnök úrnak. Most pedig Mindset elnök úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, hogy meghívtak még egyszer. Ugye ez már hagyomány, hogy a vitában felszólalhatok amikor az önök jelentéséről van szó, az EBB éves jelentéséről készült munkájukról. Külön köszönet az előadónak, Kutasz úrnak. Jó volt az elképzelése, hogy egyrészt, hogy nem csak vissza felé tekintett, hanem iránymutatásokkal is élt a jövőre vonatkozóan, úgyhogy erről szeretnék én elsősorban beszélni. Azt mondta, hogy a mi igazgató tanácsunk hármas iránymutatást adott az Európai Beruházási Bank számára a következő évekre vonatkozóan. Három tengerről szól. Az egyik az Európa 2020-as stratégia megvalósítása, klímaváltozás elleni harc és az Európai Unió külpolitikájának a támogatása. A pénzügyi és gazdasági uh, válságra reagálva, ami 2008-tól indult, rövid távon nemzeti tervek készültek, először is a bankmentés tekintetében, aztán a gazdasági élinkítés céljából. Nemzeti szinten ugye nem csak nemzeti szinten történt cselekvés, hanem az európai szinten is, és az EBB-nek aktív részese. 48 milliárd eurót helyeztünk ki 2008-ban, és 79 milliárdot 2009-ben. Ez a valós gazdaság finanszírozása méghozzá prioritást élvező szektorokra vonatkoznak, és kiemelten kezeljük a KKV-kat, ahogy ezt az előadójuk is kiemelte. A rövidtávú válaszokon kívül, ami a legrosszabb helyzet elkerülését tette lehetővé, most már arról van szó, hogy hosszú távon is kell gondolkodnunk. És ez az Európa 2020-as stratégia. Ennek a stratégiának a fontos eleme a foglalkoztatás, a termelékenység növeke, növelése, és sokszor ezt úgy hívjuk, hogy az ismeret, a tudás háromszöge, oktatás, kutatás és innováció, tehát ez a harmadik elem. Az EBB készen áll arra, hogy jelentősen hozzájáruljon ennek a stratégiának a megvalósításához. 2010-ben már több mint 4 milliárdos oktatási projekteket finanszíroztunk, és több mint 7 milliárd értékben kutatási és fejlesztési innovációs projekteket finanszíroztunk. Ezeket a finanszírozásokat a megadott területeken továbbra is folytatni fogjuk. Az Európai Bizottsággal közösen közös finanszírozási eszközöket állítunk fel. Például az RSFF, Risk Sharing Finance Facility a kutatás érdekében, már csak azért is, mert ezek az eszközök multiplikátor hatással élnek az európai költségvetés tekintetében. Tehát ugyanolyan szintű költségvetéssel sokat nagyobb beruházási eredményt lehet elérni. És ugyanakkor a közös finanszírozás lehetővé teszi, hogy ugyanolyan tőke szinten az EBB magasabb hitelkihelyezést tudjon megvalósítani. Említettem az RSFF-et, ez egy jó példa erre, ugye a kutatás érdekében. 2010 végén a 380 milliós finanszírozása plusz az EBB 700 milliós hitelével valójában összesen több mint 6 milliárd eurós kihelyezésre volt, vagy beruházásra volt szükség, és ez több mint 16 milliárdos tényleges beruházást okozott. Ez azt jelenti, hogy kétszeresen is multiplikátor hatása van ennek az e- eszköznek. Az EBB tehát hozzájárul az Európa 2020-as stratégia megvalósításához, és hogyha pragmatikus az együttműködés a bizottsággal, és a többi finanszírozási el, akkor még hatékonyabb lesz ez a tevékenység. A második tengely a klímaváltozás elleni harc és a drámai hatások elleni harc. Ez prioritást élvez Európai Uniós szinten, és ez érvényes az EBB-re is. A fukushimai nukleáris baleset és a következményei még inkább megerősítik azt az igényt, hogy jelentős befektetésre van szükség az energiagazdaságban, megújuló energiaforrások felhasználásában és új energiatechnológiákban. 2010-ben olyan projektek tekintetében, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentéséhez. 20 milliárd eurós volt ez a hitel, és ez az összes hitelkihelyezés 30%-át képviselte. A megülő energiaforrásokkal kapcsolatos hitel 7,2 milliárdot tett ki, elektromos szél és napenergiára vonatkozik ez, valamint az energiahatékonysági projektek esetében 2,3 milliárd volt a kihelyezett hitelek értéke, ez 2010-es adat, és a jövőben ez még növekedni fog, hiszen itt hatalmas lehetőség van például a középületek és nagyon sok európai város épületeinek az átalakítása esetében. Például a városi közlekedésnél is még jelentős lehetőségek állnak előttünk. 2010-ben összesen 7,9 milliárdos volt az ilyen jellegű hitelünk. Továbbra is támogatjuk az energia takarékosságot, energiahatékonyság, megülő energiaforrások felhasználását, plusz most alakítunk ki egy olyan módszert, ami elkerülhetetlenül komplex, mert nehéz technológiákról van szó. Mindenesetre egy olyan metódus dolgozunk ki, hogy az finanszírozott projekt teljes széndiokszid kibocsátását vegyük figyelembe, és ezzel is bizonyítjuk, hogy számunkra prioritás a klímaváltozás elleni harc. Végül, harmadik tengely, semmilyen hatalom nem folytathat külpolitikát finanszírozás nélkül. Kína ezt jól megértette, az egész világon finanszírozással lép be, és így támogatja saját külpolitikai céljait. Az Európai Unió, hogyha valójában hatékony és befolyásos külpolitikát akar alkalmazni, akkor az Európai Uniónak is finanszírozási tevékenységet kell végeznie. Ha az Unió ezt meg akarja tenni, az EBB készen áll, hogy ennek az eszköze legyen. Az EBB tekintetében ugye meg kell nézni, hogy a, a tagállamok, amelyek ugye részvényesei az EBB-nek, ezeket az ajánlásokat elfogadják-e, és a finansz 2014-2020-as pénzügyi tervben ez hogy fog szerepelni. Elnök úr, tisztelt képviselők, ez lenne az EBB 3-as iránymutatásának és céljainak a bemutása a következő évekre vonatkozóan. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni jelentéstevő úrnak a kiváló munkáját, és üdvözlöm Maestat elnök urat, aki ellátogatott a plenáris ülésre. Nagyon fontos, hogy ő is jelen legyen a bizottság részéről szeretnénk gratulálni neki, illetve az EBB-nek, hogy továbbra is erőteljesen fellép a pénzügyi válsággal szemben. Az EBB a hitelhiány kérdésével is megküzdött nem csak az EU tagállamok vonatkozásában, hanem a partner országaink vonatkozásában is sikerült a hitelezési tevékenységét jelentősen növelni. Ugyanakkor a növekedést elősegítő területekre összpontosított. A bizottság osztja a parlament azon véleményét, hogy az EU kohéziós politikája e, alapvető célja kell legyen az EBB tevékenységének, és az EBB csoport tevékenységét a e tekintetben támogatjuk. A Jasper, a Jeremy és az Elena új programjai révén, amely utóbbi az éghajlatváltozással szemben hivatott felvenni a kesztyűt. És arra is törekszünk, hogy az EBB beavatkozásai minél átláthatóbbak legyenek. A megfelelő munkamegosztás az EBB és az EIFC között rendkívül fontos, előtérbe kell helyezni a tőke hatékonyságot és megfelelő egyensúlyt kell teremteni a nagy volumenű és a nagy kockázatú tevékenységek, fellépések között. Néhány szót engedjenek meg a pénzügyi eszközökről. Úgy gondoljuk, hogy az innovatív pénzügyi eszközök alkalmazása az EBB keretein belül ki kell, hogy bővüljön, és ideértve a tőkefinanszírozást, a garancia nyújtást eh, annak érdekében, hogy harmadik felektől is minél több eh, forrás lehessen eh, bevonni. A közös pénzügyi eszközök és a kockázatmegosztás az EU költségvetéssel lehetővé teszi, hogy az EBB eszközei sokkal erőteljesebb hatást váltsanak ki a finanszírozásban. Itt a 2020-as stratégia keretében erőteljesebb projekteket kell támogatni annak érdekében, hogy a célkitűzéseket minél könnyebben elérhessük. A 2020-as euró kötvény, illetve projekt kötvény kibocsátása egy jó példa erre, és ez jelentős határokon átnyúló beruházásokat jelent majd intelligens és fejlett összekapcsolt infrastruktúra fejlesztés érdekében. Az egyes konkrét projektek a közlekedés, az energia és a kommunikációs ágazatokban teremthetik meg a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést. És én üdvözlöm, hogy önök is támogatják a jelentésükben ezeket a kezdeményezéseket. Ami a bizottság javaslatait illeti a következő több éves pénzügyi kerethez, mi szeretnénk biztosítani az új eszközök optimális kihasználását az EBB-vel és más pénzintézetekkel folytatott konzultáció alapján, élve a tapasztalataikkal. Még záróképpen, zárásképpen az EBB külső tevékenységeiről. Az EU-n kívüli EBB finanszírozás tekintetében támogatja a bizottság a parlament által javasolt plafont, és különösen az 1 milliárd eurós növekedést a mediterrán térségben, aminek ma különös jelentősége van. Fenntarthatóságra kell helyezni a hangsúlyt, illetve a demokratikus fejlődésre ezekben a térségekben. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy az EBB a korábbi beruházásokból befolyó összegekkel is éljen, illetve fokozza a kockázati tőke befektetéseket a KKV-k esetében. A fejlesztési kapacitások a banknál fokozatosan fejlesztendők, és ezekben elsősorban a fejlesztési szempontok kell, hogy hangsúlyt kapjanak. Ami az EBB külső mandátumát illeti, a bizottság egy munkacsoportot hozott létre, amely tanulmányozza a vonatkozó együttműködés és fejlesztési platformot. Itt megfelelő mechanizmusokat kell létrehozni a segélyek és a kölcsönök megfelelő ötvözésére, és egy ilyen platform kialakítása jobb szinergiát tesz majd lehetővé az EBB és más pénzintézetek között, és e tekintetben szeretném megemlíteni, hogy a bizottság szándéknyilatkozatát nyilatkozatát az EBB márciusban aláírta. Köszönöm szépen, biztos úr. És akkor most Odi úrnak adom meg a szót a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságtól. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Kedves elnök úr, üdvözlöm azt a szándékot, amit megfogalmazott, és hogy mint kormányközi bank elnöke hozzánk fordult, ez érzékeny érintett minket. Elsősorban a biztonságra szeretnék szólni, illetve az EBB közösségi jelleget öltéséről. Ugye az EU pénzügyi karja kívánnak lenni, de három A jelzéssel, és azt javasoljuk mi, már évek óta a Kobu részéről, hogy óvatos ellenőrzést vezessenek be. Azt javasoljuk, hogy vagy a központi bankra támaszkodjanak, vagy pedig az EBB önkéntesen az új európai banki hatóságra, egy vagy több regulátor részvételével vagy anélkül, és várjuk a bizottsági javaslatot. Elnök úr, végezetül azt szeretném elmondani még egyszer, hogy azt javasoljuk, hogy az Európai Unió tagja legyen az EBB-nek azért, hogy ez a kormányközi eszköz fokozatosan közösségi jelét ölthessen. Köszönöm szépen. Merci, merci, Odi. Köszönöm, Odi úr. Most pedig a frakciók következnek. Hübner asszony az néppárt nevében. Um, President eh, Köszönöm szépen, Maestet elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Más túrhoz hasonlóan én is a jövőről szeretnék beszélni, és három témát említenék. Először természetesen növekedés és Európa átszervezésére, amire szüksége van, ez befektetést jelent, és beruházás támogatást jelent. Legitim kérdés ma, hogy honnan jöhet ez a finanszírozás, és úgy gondolom, hogy ennek egy fontos eleme, a válasz fontos eleme, pontosan az EBB-nél található és az EBB intézményi családjában található. Úgy gondolom, hogy fontos arra is emlékeztetni, hogy a következő években hatalmas világverseny fog kialakulni a finanszírozás tekintetében. A költségvetéseket nemzeti szinten továbbra is csökkenteni kell. Elég sok a bizonytalanság a bankszektorban, amikor normál finanszírozási tevékenységet végeznek. És természetesen az európai költségvetés is túl jelentéktelen ahhoz, hogy hatékonyan megoldja a problémáinkat. Ezért lényeges szerepet fog kapni az EBB. Másodszorban nagyra értékeljük, hogy innovatív finanszírozási eszközök felé mozdulnak el, projektfinanszírozás felé, de hát eddig is végeztek már ilyen tevékenységet több példát említett, például a kockázat megosztó garancia a helyi magán és közbefektetések, beruházások finanszírozása tekintetében is fontos. Harmadik téma is hasonlóan lényeges. Mindannyian tudjuk, hogyha rossz a szabályozási keret, akkor az megöli a terveinket és a szándékainkat. És ezért most olyan szabályozási keret felé kell elmozdulnunk, amiben pontosan a katalizátor és multiplikátor hatása is szerepet kap az EBB-nek. Tehát személyre szabott finanszírozási eszközöket kell kidolgozni az egyes területekre vonatkozóan. Ezt nagyon fontosnak tartom, és a bizottsággal együtt az ilyen fajta szabályozási keret kidolgozásán fogunk dolgozni. Ez minden esetre támogatni fogja a jövőbeni céljaink elérését. Elnök, köszönöm szépen, Hübner úr. Berman úr, a szocialista frakció nevében. Elnök úr, Szeretnék utas úrnak először is gratulálni, hogy kiváló jelentést készített az EIB e 2009-es éves jelentéséhez, és köszönöm az elmondott szavait is. Egy dologról szeretnék szót ejteni a parlament és a bizottság közötti kapcsolatról. Az EP a jogalkotásban részt vesz, ami az eeb vel kapcsolatos felhatalmazásokat, mandátumot illeti, és itt gondolok a szomszédos országokra, harmadik világbeli országokra is. Ugyanakkor a bizottság vonakodik figyelembe venni a mandátummal kapcsolatosan a parlament által tett megjegyzések figyelembevételében. Az addig rendben vagy a bizottság azt mondja, hogy nem elfogadhatók a mi javaslataink, amikor az EBB klímaváltozással szembeni tevékenységeit, vagy a mikrofinanszírozási tevékenységeit illeti, de ha ez nem elfogadható, akkor talán a tanácsnak kellene újra megvizsgálnia, hogy hogyan definiálja a parlament szerepét, hiszen a tanács és a parlament egyenlő alapon tevékenykedik, vagy vesz részt a folyamatban. Fel kéne szólítani a bizottságot, hogy alkosson új szabályokat az EBB szerepét illetően. A két társ jogalkotónak együtt kell működnie e tekintetben. Elfogadhatatlan, hogy a parlament javaslatait gyakorlatilag csípőből elutasítják. Szerintük a tanács javaslatai elfogadhatatlanok, és az is eléggé abszurd dolog, hogy a tanács képviselői nincsenek jelen ma délelőtt. Az EBB nagyon fontos eszköz az EU külső tevékenységei profilja megjelenése szempontjából elősegítheti a gazdasági növekedést és a jó infrastruktúra kiépítését. Egy nem magánkézben lévő bank szerepe ebből a szempontból rendkívül fontos, különösen tekintettel a fő stratégiai célkitűzésekre, például a szegénységgel szembeni küzdelemre a fejlődő országok e tekintetben történő megsegítése mindenféleképpen a e, bank mandátumába kell, hogy tartozzon, és most az Alda nevében Gulár asszony. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, e, elnök úr. Egy dolgot hangsúlyoznék. Amikor elkezdtük a munkát erről a témáról, a hosszú távú beruházási szükséglet már is önmagáért kiáltott, tekintettel arra, ami történt az EU-ban. A válság rámutatott arra, hogy túlságosan szűklátókörűek voltunk, ahogy ezt hallottuk már. Tényleg szükség van hosszú távú beruházásra, és az önök intézménye nagyon sok fontos szerepet játszik ebben. Nos, ami történt az utóbbi időkben, és főleg most a mediterrán vidékre gondolok itt, a déli területekre, talán egy-két nehézségre rádöbbentünk az energetikai döntéseink szerint terén. Úgyhogy még inkább arra ösztönözi őket, önöket, és támogatta is őket nagyon, önöket nagyon sok képviselő ebben. Jean-Pierre Rodi kollégám is említette, hogy nagyon kívül fontos az, hogy akkor, amikor már bizonyos intézményben a felügyeletet megerősítettük, és ebbe az irányba elindultunk, úgy gondolom, hogy a projektkötvények nagyon jó ötletnek tűnnek, és nagyon ö, nyitottak vagyunk talán a PPP-k vonatkozásában is, ö, hogy lássuk, hogy hogyan is ö, alakul ez a dolog, és hogy végül is jó legyen ez az adófizetőknek is, és mindenkinek, aki részt vesz ebben. Úgy gondolom, hogy hasznos eszköz lehet ez, de vannak olyan alapok is, amelyek, itt a Margarita ö, alapra gondolok, meg olyan ö, ö, alapokra, amelyek kezdeményeznek, és hosszabb távú beruházást ösztönöznek, és talán megfelelnek annak, amit közösen szeretnénk elérni. Talán ez a legkevesebb, amit tehetünk. Mindenesetre támogatjuk önöket, és szeretnénk, hogy az utóbbi idők eseményei arra ösztönözzenek, hogy messzebbre és szélesebb látókörrel lássunk. Köszönöm, elnök úr. Szibokku, madam. Köszönöm szépen, Gulár asszony. Kamfen úr következik a zöldek nevében. Monsieur le commissaire. Tisztelt biztos úr, Tisztelt EBB elnök úr, üdvözlöm Önöket! Tudják, hogy a zöldek frakciója hagyományosan nagyon kapcsolódik az EBB-hez, hiszen számunkra az EBB egy olyan eszköz, ami fontos, és mivel nagyon fontos számunkra, ezért nagyok az elvárásaink is az EBB-vel szemben. A mi véleményünk alapján az EBB egy ö, teljes jogú bank. Ez azt jelenti, hogy integrálódnia kell a bankszektorba. Több kollégám utalt eh, arra, hogy új eh, előírások érvényesek a bankszektorra, ez az EBB-re is érvényes kell, hogy legyen. De ugyanakkor egy eh, specifikus bank is, hiszen az adófizetők pénzét kezeli, és ez más bankokra nem igaz így. Ezért olyan szabályokra van szükség, amelyek túlmutatnak a normál magánszektori szabályokon. Néhány témát szeretnék kiemelni, amelyek tekintetében úgy gondolom, hogy az LBB még jobban teljesíthet, bár az utóbbi években jelentős volt az előrelépés. Az első az adóparadicsomok elleni harc. Nagyon fontos harc ez számunkra, de úgy gondolom, hogy a itt a parlamentben a kollégák nagy többsége számára ez fontos. A válság is kiemelte azt, hogy mennyire érzékeny a teljes finanszírozási rendszer és a világgazdasága e tekintetben. A jelentésben a parlamentben többség támogatja azt, hogy még átláthatóbb kell, hogy legyen a hitel olyan esetben, amikor adóparadicsomon keresztül történnek a tranzakciók. Ez természetesen vannak kötelezettségeik, de ez egy politikai elemet is jelent. Hogyha önök harcot vívnak, akkor úgy gondolom, hogy a harcban az adóparadicsom ellen is harcolni kell. Vagyis az EBB hiteleknél szabjanak olyan feltételeket, hogy olyan vállalkozások, amelyek részben adóparadicsomban dolgoznak, azok minimum legyenek fekete listán. A, persze a fekete listát mindig fel kell frissíteni. Második megjegyzésem, a ellenőrzés és a kormányzás. Szilvi Gullár is beszélt erről. Véleményem szerint ki kell bővíteni a felelősséget, a kollektív felelősséget úgy, hogy a projekt kiválasztás, ahol adófizetői pénzt használnak föl, átláthatóbb és demokratikusabb legyen. Harmadik megjegyzésem, az önök tevékenységének az mérése. Finanszírozási szempontból természetesen, ahogy mondtam, önök teljes jogú bank, mérni tudják a tevékenységüket ugye a kockázatelemzés alapján. De pontosan azért, mert itt közpénzről van szó, közpénz mozgatásáról, önök plusz például a szociális kohézió, a klímaváltozás ellen környezetvédelmi témákban is hatással vannak. Ezért az önök jelentésében ezeket is, a finanszírozáson túli előnyöket is mérni kéne, hiszen ezek is az önök tevékenységének az eredményeit képezik. Tehát nem azt mondom, hogy állítsuk szembe egymással a finanszírozás és az egyéb előnyöket, de fontos, hogy ne csak a monetáris finanszírozás aspektusokra koncentráljanak. Utolsó megjegyzésem klímaváltozás elnök vége felszólási időnek. A jelentésben is fontos, hogy az Európai Uniós hivatalos céljait szolgálják önök is. 2050-re 80%-kal csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátás, csökkenteni kell a széndiokszid felhasználás, úgyhogy ez is rendkívül fontos. Az elnök félbeszakítja, köszönjük, megvan a üzenet. Káfen úr, a kék elfogadja? Kánfin úr, gondolt arra, hogy az EBB, mint közérdekű politikai eszköz felhasználása, amit ön is támogat, közvetlen költséget jelent majd az EU adófizetőknek, és főleg a briteknek. Gondolt erre egyáltalán? Have you, Mr. Confirm? Parancsoljon, Calvin úr. Nagyon egyszerű a válaszom, azt hiszem, hogy sokkal kevesebbet került a brit adófizetőknek az EBB, mint bármi más magánkezdeményezés. Úgyhogy azt gondolom, hogy sokkal jobban képviseli az, képviseli az EBB az adófizetők érdekeit Nagy-Britániában, mint bárki más. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Swinburne asszony következik a konzervatívok nevében. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A parlament hosszú órákon keresztül vitatta meg, hogy az európai felügyeleti hatóságokat hoz, hoz, hogy hozza létre, és hogyan legyenek felelősek a legátláthatóbb és legbeszámoltathatóbb fel, fel, felügyeleti szervé. Ezt ellenőriztük. De az új korban, a pénzügyi ö, válságot követően és a Lisszaboni szerződés tükrében ö, összehasonlítható ö, szinteket kell létrehoznunk ö, a már létező intézmények szerint, beleértve az EBB-t is. Tekintettel azzal, hogy az ebv nek milyen fontos központi szerepe lett a tagállamok finanszírozását, illetően a stratégiákban, ideje van most már, hogy a parlamentnek való beszámoltathatósági szintje is nőjön. Az ebv t ugyanúgy fel kell mérnünk, mint ahogyan a kereskedelmi bankokat tennénk. És azt kell javasolnunk, hogy szigorúan ellenőrizzük a tevékenységét és a mérlegnek megfelelően szankciókat kell bevezetnünk, hogyha a risk, a kockázati mértékeket megváltoztatják. Úgyhogy ideje, hogy a parlament most már közelebbről vizsgálja meg az EBV-t, főleg mivel szerepe egyre inkább nagyobb az új pénzügyi eszközök kidolgozásával. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Szönbön asszony, Klute úr a GUE nevében. Köszönöm szépen. Biztos úr, Máset asszony, tisztelt kollégák, az alapfeladata az EBB-nek, hogy az EU céljait hosszú távú finanszírozással és életképes beruházásokkal, projektekkel megvalósítsa, illetve ehhez hozzászolgáljon. A szociális standardok, az átláthatóság és a környezeti standardok, a fenntartható gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés mindenféleképpen elsődleges célok. A civil szervezetek kapcsán, illetve től halljuk, hogy ezeknek a standardoknak a betartása egyáltalán nem biztosított. Többen utaltak már erre. A civil szervezetek az átláthatóság hiányát említik gyakran kritikaként, a megfelelő felügyelet hiányát, a finanszírozási eszközök felhasználását, illetve az ezzel kapcsolatos jelentést a banktól mennyire ismertek ezek a kritikák a bank számára, és hogyan lép ezekkel kapcsolatosan. Szerintünk a civil szervezetek teljesen indokoltan várják el az átláthatóságot a finanszírozás kapcsán, és az egyértelműbb finanszírozási eszközök alkalmazását, ezek kidolgozását. Az átláthatóság javítása kapcsán a környezetvédelmi információkra számítanak elsősorban, illetve környezeti hatásokra a projektek kapcsán a civil szervezetek, valamint a gazdasági és szociális hatásokról is többet szeretnének tudni. A probléma azonban nem csak az átláthatósággal függ össze, hanem az a környezeti, a eh, szociális és a beszerzési gyakorlat kapcsán is szigorúbb felügyeletet várnak el a civil szervezetek, aminek érvényesülnie kell az EBB minden tevékenységének. És végezetül még egy rövid megjegyzés az energiapolitikáról. A fenntartható és biztos energiaellátás aktuális cél az EBB tevékenységében. A fukushimai katasztrófát követően pedig egy jövőképes, regen, megújuló energiákra és széndiokszid szegény energiákra kell helyezni a hangsúlyt. Ezek kellenek a prioritások legyenek a bank tevékenységben, elnök. Köszönöm szépen. Kék kártya Hans Peter Martin részéről. Elfogadja-e a kék kártyát? Martin úr. Az EBB említette a jövőbeni jövő képét, miszerint egy a, a harmadik világban Kína mellett komoly szerepet kapjon. Nem tudom, hogy az együttműködésről konkrétabban tudna-e szólni az alapelképzelést hogyan látja, hogyan tudják kiegészíteni önök Kínát a harmadik világ finanszírozásában, milyen eszközökre gondol a bank. Elnök, világos a kérdés. Úgy gondolom, hogy egyelőre az idő szűkössége miatt nem tudunk erre részletesen kitérni, de civil szervezetek készítettek ez irányú tanulmányokat, és szerintem ezeket az EBB is ismeri, hogy a helyszínen, például az afrikai kontinensen, vagy ázsiai országokban hogyan tudná támogatni az EBB a fejlesztési segélyeket és ott szerepet játszani. Nyilvánvalóan erre most részletesen nem tudok válaszolni. Elnök, köszönöm. Klute úr, Blum úr, az FD nevében. Um, Azért szeretnék most hozzászólni, mert egy-két dolgot szeretnék thirty five évig egy befektetési bankban vezetőként, tanácsadóként, közgazdasági stratégaként dolgoztam. a politikusokkal és bürokratikus emberekkel kellett mindig küzdenem, és adófizetéként is problémái voltak a bankokkal. Nem csak a brit, hanem külföldi külföldi halott bankokkal vannak a problémáik, tehát például Portugáliával kapcsolatban is említeném ezt. Hogyha beruházni akarok, a, akkor nem akarom azt, hogy nacionalizált Mickey Mouse bank fektesse be az én pénzemet, vagy pedig az én ö, Választok közvetemnek a pénzét. Amit öntől eddig hallottam, az mindaz, hogy hogyan fektetik be az én pénzemet arra, hogy megváltoztassák az időjárást. Hogyha statisztikusan 50 vagy 60 év óta nem változik az időjárás, akkor végül is mi a haszna ennek a befektetésnek? Nem akarok az ön bankjába befektetni, és a britek sem akarnak a brit emberek befektetni az ön bankjában Különösen fontos, hogy az önök hármas erre egyáltalán nem volt szükség most. Mr. Bloom. Köszönöm, Bloom úr, Hans Péter Martin. Azt hiszem, hogy itt a valóság felismerésének képessége egy kicsikét a hiányát tapasztaltuk a brit hozzászólás kapcsán, ami az elmúlt évek beruházásainak értékelését illeti. Az EBB egy nagyon fontos eszköz három területen. Szerintem Klute úr ezeket felvázolta. A világon nagyon fontos figyelembe venni, hogy a kínai befektetők, állami befektetők egyre inkább politikai aspirációkkal is befektetnek. Nem tudom, hogy e tekintetben az EU hogyan tud megjelenni, és ezen az úton megjelenni. Másodszorban pedig hagyományosan szerintem a csak nyereségorientált bankok felügyeletét messze elhanyagoltuk, és szerintem sok mindent lehetne tenni a biztonság tekintetében különös tekintettel a japán fukushimai atomerőmű katasztrófára. Gozé úr, Gozé asszony, Gozé úr. Köszönöm, köszönöm, elnök úr, biztos úr, elnök úr. Nos, amit most hallottam, és ez egyáltalán nem méltó ehhez a plenáris teremhez. El kell mondanom, hogy a többségünk pozitívan értékeli az EBB-t, javultak a, javult a helyzet a Lisszaboni szerződéssel, és így még jobban, hatékonyabban léphet fel a, a pénzügyi világválságra. Az EBB ön is elhangsúlyozta, valós támogatást biztosít a kkv számára, és határozottan támogatja a kohéziós politika konvergenciáját az Európai Unión belül. Ezeket a továbbiakban is folytatni kell, sőt, kiterjeszteni, ha lehet. Az EVB-t a stratégiai jellegű beruházásokra kell koncentrálni Európában. Ezért szeretném, hogyha támogatnák azokat, akik kezdeményeztek a hosszú távú finanszírozás terén a különböző alapokra gondolok itt, mert támogatnunk kell őket. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzet nem segít a hosszú távú beruházások figyelembevételébe, sőt, bünteti őket. Ellenkezőképpen kell eljárnunk, ezért kell módosítanunk. A hosszú távú finanszírozás ön is említette, elengedhetetlenül szükséges, hogy Európa számára új lehetőségeket biztosítson. Az EU kívül joggal említette, hogy az EBB-nek motor szerepet kell felvállalnia, főleg a mediterrán térségben található országok finanszírozása terén. Nagyon sok kat tehet az EBB, főleg a közelmúlt események tükrében a gazdasági fejlődés terén, a mediterrán térségben, és hozzájárulhat ezen országok demokratikus stabilizálódása szempontjából a jövőben. Ezért rendelkezésükre állom, hogyha az Európai Unió jelentkezik a tagságra, és gondolom, hogy, és remélem, hogy így lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sánchez Presedo úr. De, eh, Elnök úr. elnök úr, biztos úr kollégák. Gratulálok Kutász a kiváló jelentéshez. Az EBB többet és jobban kell, hogy dolgozzon. Nagyon fontos a szerepe olyan projektek tekintetében, amelyek mindegyik gazdasági szektorra vonatkoznak, és még nagyobb a felelőssége a válság miatt. A válság nehézségeket okozott a hitelhez való hozzáférés tekintetében, és kiemelte, hogy a gazdasági vagy rávezetett minket, hogy a gazdasági modellünket változtatni kell. Az EBB-nek ennek jelentős szerepe van, ezért nagyon is kell, hogy legyen, finanszírozás szempontjából szolid, és olyan eszközökre kell, hogy számíthasson, amelyekkel olyan projekteket lehet finanszírozni, amelyeket kereskedelmi bankok nem finanszíroznának, vagy legalábbis kedvező kamatot nem tudnának kapni ezek a projektek. 2009-ben már 40%-ban növelte a KKV finanszírozást az EBB. 30 ban növelte a kedvezőtlen területek esetében kihelyezett hiteleket, 35%-kal növelte az megújuló energiaforrások, klímaváltozás ellen szóló projektek finanszírozását. Hosszú távra kell gondolkodni, az EU stratégiai céljait kell, hogy szolgálja. A válság csökkentette az ilyen finanszírozásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Ezért az kötvények rendkívül fontosak, új eszközöket kell kidolgozni, új fejlesztési irányokat kell kialakítani a pénzügyi piac számára, és a nemzetközi pénzügyi intézmények számára új feltételeket kell kialakítani. A kormányzást javítani kell, úgyhogy vezető szerepet kell, hogy játszon az EBB olyan finanszírozások tekintetében, amelyek szükségesek az EU céljainak az elérése tekintetében. Elesz úr, Elnök úr, brit képviselőként szerintem az EU-ban nekünk az a szerepünk, hogy változtassunk rajta. Bloom úr az EU független párt részéről nem a briteket képviseli, nincs helyük, nincs mandátumuk az alsó házban és remélhetőleg a közeljövőben sem lesz. Tehát így kell értékelni a szavait. A pragmatikus politikákat tekintve hogyan tudunk az EU polgárok hasznára válni szűkös forrásokból, én gratulálok az EBB elnökének, hogy évek eh, alatt eh, igen jó hitelt eh, épített ki a bank, hitelét jól kiépítette, és júliusban egy a bizottságtól független anyagot is majd közzétesznek, amit megfelelően tudunk majd értékelni, amikor a több éves pénzügyi keretet értékeljük. A projektkötvényeket csak az EU-n kívül kívánják felhasználni, vagy olyan területeken is például, mint a közlekedés. Végezetül pedig a strukturális és a kohéziós alapok keretében a megtakarítások tekintettel azt hiszem, hogy az önök pénzügyi forrásai rendkívül fontosak lesznek az infrastrukturális beruházásokból, különösen tekintettel a 2020-as stratégiára. Morgantini asszony. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az EBB éves jelentésével kapcsolatos parlamenti jelentés nagyon fontos elemeket tartalmaz. Először is, hogy egyre nagyobb koncentráció szükséges a KKV-k számára jobb hozzáférés tekintetében. És pozitívan értékelem a projektkötvények témáját is. Ez egy hasznos eszköz a növekedés, és egy stratégiai szempontból fontos fejlesztési terület szempontjából, ami az infrastruktúra. Viszont csodálkozom a az EBB külpolitikai tevékenysége tekintetében. Több emberi és pénzügyi forrás felhasználásáról van itt szó. 2009-es jelentésben szerepelnek az ország, kedvezményezett országok, és sajnálatosnak tartom, hogy Törökország szinte az egyharmadát kapta az összes EU-n kívüli hitekihelyezésnek. Ez kicsit több, mint az egynegyede az Olaszország által élvezett hiteleknek, pedig Olaszország az egyik legfontosabb részvényese a banknak. Ezért abszurdnak tartom ezt az aránytalanságot, és elfogadhatatlannak tartom, hogy hatalmas forrásokat biztosítunk az EU-n kívül olyan országok rendelkezésére, mint például Törökország. Köszönöm, Morganti úr. Stojanov Briasov. Köszönöm, elnök úr. Először is el szeretném mondani, hogy ebben a parlamentben ritkán látunk ilyen rövid és világos jelentést. Az EBB feladata Európa fejlődése szempontjából kétségtelenül rendkívül nagy. Azért néhány megjegyzést engedjenek meg a jelentésről, illetve az eddig hallottakról. Először is. Támogatom az EBB KKV-kkal kapcsolatos politikáját. Úgy gondolom, hogy ez sokkal fontosabb Európa számára, mint az éghajlatváltozás elleni harc. A banknak erre kellene koncentrálnia, sokkal inkább, mint az zöld technológiákra. Nyilván ezek is segíthetnek a KKV-knak, ami viszont az európai belpolitikát illeti. Egyetértek a Kokobu véleményével. Az új Európai Banki Hatóság ellenőrzésével. De amit hallottam, azért aggályokat szül. Úgy gondolom, hogy parlamenti ellenőrzése van szükség a külbefektetések területén is. Palona tessék. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek a kollégával az EBB. Mindig fontos szerepet játszott az Európai Unió fejlődése szempontjából, és még fontosabbá válik a tevékenysége a válság idején. A gazdasági irányítással kapcsolatos reformok kisebb állami hitellehetőséget fognak hozni, például infrastruktúra stratégiai szempontból fontos infrastruktúra szempontjából, akár a vasút területén is. Egyetértek az Európai Bizottság kezdeményezésével a projektkötvények tekintetében. Kiváló megoldás ez, hitel lehetőség biztosítása szempontjából. Európának szüksége van a modernizációra és a belső piac potenciáljának a növelésére. Az EVB munkája a projekt kötvények tekintetében rendkívül fontos. A KKV-knak jutatható hiteleket növelni kell, és megerősítem, hogy az EBB eredménye centrikusan kell, hogy dolgozzon. Elnök úr, azért engedje meg, hogy néhány kritikus elemet is említsek, ami a bank tevékenységére vonatkozik. Konkrétan szeretném azt kiemelni, hogy sok KKV nem tud eh, hitelt kapni, hiszen a finanszírozott projektek hatalmas forrásokat igényelnek, és megakadályozzák azt, hogy a KKV-k részt vehessenek az ilyen pályázatokban. A másik pedig az eljárási időre vonatkozik a másik kritikám. Sokszor bürokratikusan járnak el, és nagyon nagyok az elvárásaik a szektorral kapcsolatban. Nem is fogom azt mondani, hogy mennyire fontosak ezek a cégek a mi gazdasági szociális állunk szempontjából, hiszen ez egyértelmű ki kéne alakítani egy pár beszédet a KKV-kkal azért, hogy maximálisan tudják használni ezeket a lehetőségeket. Az EBB-nek megvan a lehetőség, és meg is kell, hogy tegye, hogy fontos szerepet játszon a földközi tenger területén. Európának nem csak a sürgősségi esetekre kell gondolnia, hanem hosszú távon kell, hogy gondolkozzon. A finanszírozás támogatást helyben és demokratikus módon a szociális gazdaság céljaira kell, hogy felhasználjuk. Köszönöm, Pálone úr. Ludvigson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Két fő elemet szeretnék kihangsúlyozni a jelentésből. Először is az EBB központi szerepet játszik az Európa 2020-as stratégiája szempontjából. Nem pusztán a zöld technológia beruházásokra gondolok itt, ahhoz, hogy az európai gazdaság erős legyen, a vasúti és kikötői közlekedésbe kell befektetnünk, a közúthálózatot kell fejlesztenünk, illetve hatékony közlekedési csomópontokat kell kialakítani, és ennek az egész rendszernek jól kell együtt működnie. Az EBB-nek aktívabbnak kellene lennie ezen a kulcsfontosságú területen, és ehhez egy új gondolkodásmódra van szükség, ami a rugalmas finanszírozási megoldásokat illeti. Az Europrojekt kötvények szerintem kiváló lépést jelentenek ebbe az irányba, amit azonban ki kéne egészíteni további új finanszírozási alternatívákkal. Gondolok itt például olyan modellekre, aminek keretében a helyi, nemzeti, regionális és helyi szintek is produktívabban, hatékonyabban együtt vagy közreműködhetnének. Az EBB-nek nagyon fontos a szerepe az európai fejlesztési politika szempontjából, és itt még további javításra lenne szükség. Átláthatóbbá kell tenni a bank tevékenységét, és a helyi szintű kezdeményezéseknek is nagyobb szerepet kell kapniuk a környezetvédelem, a szegénységgel szembeni küzdelem, ezeket mind be kéne vonni az EBB döntéshozatali rendszerében. Köszönöm Ludvigson úr, végezetül pedig Stevenson úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Az EBB egy milliárd eurót adott nekünk a különböző szélturbinák és új megújuló ö, energiaprojektekre. Nyilván kell stratégia is az éghajlatváltozás elleni harcra. Meg vagyok döbbenve, hogy nincs átláthatóság és megfelelés az ilyen projektek terén. 6 milliárd euró volt az Európai Unióban az összes szélenergia farmra. De az érintett kormányok nem vizsgálták meg mindennek az elköltését. Hát nem hiszem, hogy ez elég jó. A megújuló energiával foglalkozó farmok azt mondják, hogy turbináik 30%-a működik, de ez csak 21%-os érték volt az egész évben, mert amikor leghidegebb van, akkor nem tudnak működtetni őket. Gazdasági szempontból nem életképesek, és csak meg kétszerezik, vagy háromszorozzák az elektromos áramok árát. Ez egyszerűen botrányos. És az EBB-nek nem szabad a szélenergiát a továbbiakban finanszírozni. Köszönöm. Stevenson, now we have... Köszönöm, Stevenson úr. Most jön a Catch the Eye eljárás. Megginis asszony. The floor. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani James Ellisnek, a megjegyzéseiért és Blomor arra való reakciójáért. Az Egyesült Királyságbeli kollégáknak azt javasolnám, hogyha nem értenek egyet a kollégákkal, akkor azért nem kell insultálniuk a, őket. Szeretném azt javasolni, hogy mondja meg, hogy pontosan melyik kategóriába esik. Aztán a lényeges megjegyzésem az EBB-vel kapcsolatban, Írország a kkv és támogatásokat kapott, de talán az elnök úr szeretné, vagy valaki más szeretné megmondani, hogy mennyire hozzáférhetőek ezek a finanszírozások, hiszen a, bejelentéseket tettek, a KKV-k pályáznak, de amikor megnézik ezt a hitelkeretet, akkor nagyon nehéz ténylegesen megszerezniük a hitelt. Ez egy praktikailag, pragmatikusan fontos téma a KKV számára, és erre szeretnék választ kapni. Köszönöm. Köszönöm meg, Ines asszony. Paska eh, kolléga, köszönöm szépen elnök úr, tisztelt eh, biztos úr, mestert elnök úr. Az EBB-t eh, azzal a célral hozták létre, hogy az EU céljai támogassa EU-n belül és kívül. Ilyen ez határozza meg a tagállamokban folytatott hitelezési tevékenységét. A 2009-ben 19,9 milliárdot helyezett képen, ezért most azt várjuk, hogy a bank pontosan számoljon be arról, hogy milyen kockázatok mellett folytatja ezet, ezt a hitelezési tevékenységét, milyen kamatszintet alkalmaz, illetve hogyan hat ez ki az EU költségvetésére. Návrh zavedenia prudenciál... A megfelelő felügyeletet irányul, irányoz elő a jelentés annak érdekében, hogy ennek meg tudjunk felelni, a szabályok betartását ellenőrizni kell. A javaslat helyes, éppen ezért azt várom, hogy a bizottság a felügyelet kérdésével is foglalkozzon, annak érdekében, hogy az átláthatóság a bank tevékenységével kapcsolatban javulhasson, és akkor most megadom a szót Sefcsovics ő... Vászeszko asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék Kutas úrnak gratulálni ezért a nagyon jó struktúrált jelentését. Az RBB tevékenységének célzottabbnak kell lennie, szelektívabbnak és konkrét tevéke- célokra irányulónak. A banknak olyan pénzügyi közvetítőkkel kell együttműködnie, amelyek átláthatók és felelősséget is vállalnak tevékenységeikért jelentősen növelni kell az európai stratégiai jellegű hosszú távú beruházásokat, és az infrastruktúrára és az európai kohézióra kell koncentrálnunk. Üdvözlöm azt a hangsúlyt, amelyet a bank a KKV-kra kíván helyezni, a konvergenciós régiókra, illetve az éghajlat érdekében tett intézkedésekre. Nos, ami a tényeket illeti, az EBB-nek aktív információs politikát kell folytatni az, az internetes oldalán, és oda kell figyelni azokra a kifejezetesekre és a régiókra, amelyek kedvezményezettei voltak. Káncsán úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági válság és a, dél, a mediterrán válság, energiaválság, Japán nukleáris válság közepette. Úgy gondolom, hogy az EBB-nek ezt az operatív támogatását, ezt a szakpolitikáját nagyon fontosnak kell, hogy tekintsük. Úgy gondolom, hogy ön, elnök úr, Európán belül és Európán kívül is kell, hogy tevékenykedjen. A mediterrán területen most új fontos változások történnek, és a következő időszakban erre is kell gondolnunk. Milyen mechanizmussal? Új mechanizmusokkal, új finanszírozási módszerekkel, sőt, több alkalommal is említettük a projektkötvényt. Biztos úr, mondja már el, legyen szíves, hogy ezek a projektkötvények és ezek a projektek hogy fognak megvalósulni. Az EBB elnökétől pedig azt szeretném kérdezni, hogy a Recovery Plan, amit néhány hónappal ezelőtt indítottunk be, ebben hogy vesznek részt? Az idő nagyon fontos a mostani időszakban. Mondja már valamit erről az elvről, a Margaritán kívül, amiről nem is tudom, hogy mi történt vele, ezek az alapok, amelyeknek a feladata, hogy a gazdaságot élénkítsék, rendkívül fontosak, és nagyon fontos, hogy a megvalósítás mennyi időt fog igénybe venni. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzá szóló Rubix úr. Én úgy gondolom, hogy az előterjesztett EBB 2009-es jelentése elfogadható. A jövőről beszélve, majdnem mindenkivel egyetértek, aki felszólalt ma. Stratégiailag végig kell gondolni a hosszú távú beruházásokat, ideértve a támogatások kérdését is. illetve a tőke befizetéseket is megfelelően kell kezelni, olyan projektekre összpontosítva, amelyek esetleg nem biztosítanak azonnali megtérülést, inkább hosszú távon. Megfelelő garanciarendszerekre van szükség az EU költségvetésbe történő befizetések tekintetében, és olyan pénzügyi konzorciumokra van szükség, amelyek más közintézményekkel működnek együtt, illetve a magán és az állami partnerséget segítik elő. Matul úr jelentkezik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos urat. Ami az EVB beruházásait illeti, illetve a KKV-kra való koncentrálását a konvergenciás régiókban az éghajlat érdekében, nyilván mind-mind azokat a régiókat érinti, amelyeket a válság a legjobban sújtott. Strukturális projektek nyilván elősegítik mindezt többszörösen. Azok a régiók, ahol kevésbé tudják felhasználni az európai alapokat, kellene, hogy az elsők legyenek, akik kedvezményezettjei az ilyen jellegű hiteleknek. Mikrohitelekre van szükség, hogy a gazdaságot és a foglalkoztatátságot javítsuk. A fenntartható beruházásokat kell támogatni, főleg a városi területeken. Az olyan programok, mint a Jeremy és a Jasper valóban többletértéket képviselnek új pénzügyi eszközökre van szükség, amelyek innovatív jellegűek. Üdvözölni szeretném Kutasz urat ezért a kiváló jelentését. Köszönöm szépen. Az utolsó valószínűleg eh, Kun kolléga, aki jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr, Mestat elnök úr az EBB részéről. A vita rendkívül jelentős a tagállamok gazdasága szempontjából rámutat arra, hogy az egészséges struktúrával rendelkező tagállamokban a nagy és a kis vállalkozók között tudtak leginkább kilábalni a válságból. Németországot tekintve a gazdaság 70%-át KKV-k alkotják, és ezek az képzés területén is komoly szerepet játszanak. Ez egy komoly jelzés szerintem a tagállamok bankjai számára, hogy ebben a szektorban meg kéne könnyíteni a beruházásokat. Az EBB támogatja ezt a szektort, ezt is látniuk kell a kereskedelmi bankoknak, és ez az, annál is inkább fontos, hogy megőrizzük versenyképességünket az USA-val, illetve távol-kelettel szemben. Ezért gondolom, hogy az EBB-nek igen komoly szerepe van, de kellő hatással kell mindezt megtennie, hogy valóban növekedést eredményezzen, és hogy ki tudjunk lábazni, lábalni a pénzügyi válságból. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, Kón úr és úgy tűnik, hogy mindenki, aki szólni akart, megkapta a szót, ezzel pedig meg is adnám Sefcsovics biztos úrnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Többen utaltak arra, hogy megfelelő felügyeletre, szabályozási felügyeletre van szükség. Biztosítom önöket arról, hogy a bizottság végig gondolja a szabályozási ellenőrzését, felügyeletét az EBB-nek, és szigorúak leszünk ebben. Azt kell biztosítani, hogy az EBB kiváló hitel kihelyezése mindig is jól működjön. Ugyanakkor a nemzetek feleleti jellege az EBB-nek és az EBB alapokiratának azt is jelenti, hogy a szerződés megfelelő pontját kell figyelembe venni. Az EBB az utóbbi időben konkrét lépéseket tett azért, hogy ezt a helyzetet kezelje, megerősítette a saját audit bizottságát. Ez és jelentős tapasztalata van felügyelet tekintetében. Mivel az EBB a refinanszírozásra is foglalkozik, ezért az LKB e számára is jelentési kötelezettsége van. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Bankhatóság és az LKB e nem tudja pontosan teljesíteni a felügyeletet, a szabályzási felügyeletet, de az EBB számára másik önkéntes jelentési lehetőséget is megadjuk. Az együttműködés tekintetében és a bizottság minek mi is a szerepe az EBB-vel a együttműködés tekintetében. De szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottságnak fontos szerepe van az EBB irányításában, hiszen véleményt készítünk minden EBB hitel saját forrás tekintetében és helyünk van az igazgatóságban is. Az együttműködés a bizottság és az EBB között példaértékű kiváló. A külső tevékenység EU programok felügyelete tekintetében és a mentesítési eljárás tekintetében. Az EBB tevékenységén túl és az Európai Fejlesztési Alapon túl, ami az EKB eszköze, ezek a pénzügyi szabályzat szerint működnek, de más költségvetési tevékenység esetében az EBB forrásai, felhasználásai mindig a normál mentesítési eljárás tárgyát képezik. Még egy mondat, Hübner asszonyra szeretnék reagálni. Teljesen egyetértünk azzal, hogy maximalizálni kell az EBB lehetőségeit, és meg kell nyitni új multiplikátor hatású eszközök lehetőségét azért, hogy a hitelkihelyezés hatékony legyen a KKV-k irányában, főleg a pénzügyi válság utáni időszakban és a nehéz hitelkörülmények között. Ezért új innovatív megközelítéseket is felkutatunk a tekintetben, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. Az EU pénzügyi szabályzatát nemrég módosítottuk, pontosan azért, hogy az innovatív eszközök alkalmazása lehetőséges legyen és a már speciális programokat is beindítottunk, ami kutatási, innovációs finanszírozásra vonatkozik. A projektek alapján fölhalmozott tapasztalat megfelelő alapot fog képezni ahhoz, hogy új innovatív eszközökkel dolgozunk ki más területek számára és Köszönöm. Elnök, köszönet biztos úr, és most az elnök úr a szó. Köszönöm, Kedves elnök úr, köszönöm mindenkinek a hozzászólását, még akkor is, hogyha úgy találtam, hogy egyik-másik kicsit eltévedt megjegyzés volt. Nyilván a rendelkezésemre álló időben nem tudok minden nagyon érdekes kérdésre reflektálni, ami felmerült. Úgy gondolom, hogy bizonyos kérdéseket részletesebben kell a bizottságon belül megvitatni, főleg azt a kérdést, amit Hübner asszony vetett fel. Ha úgy gondolják, hogy az EPP-nek tényleg jelentősen hozzá kellene járulnia az Európa 2020-as stratégia végrehajtásához, főleg a bizottsággal együttesen eszközök kidolgozásában nyilvánvalóan arra van szükség, hogy a, a szabályozó keretek lehetővé tegyék. Most pedig új projektről ö, vitáznak a pénzügyi szabályok keretén belül, úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy biztosítsák azt, hogy az Európai Beruházási Bank tényleg hozzá is járulhasson mindehez. A bizottsági javaslat számukra ebből a szempontból teljes mértékben megfelelőnek tűnik. Arra van még szükség, hogy a tanács és a parlament elfogadja a bizottság javaslatát. De nyilván megvan az önök fontos szerepe a pénzügyi szabályok vizsgálatában. Úgy gondolom, hogyha részletesebben megvizsgálnák az összes többi területet is, például a az adóparadicsomok kérdése, amit Kanfin úr vetett fel, meg tudom erősíteni azt az önök számára, hogy az EBB ilyen szempontból is szigorúbb politikával rendelkezik, mint az összes többi nemzetközi pénzügyi intézet. Ez a magyarázat annak, hogy a közelmúltban visszautasítottuk azt, hogy az Afrikai Fejlesztési Bankkal, vagy a Világbankkal, vagy a Bördel bizonyos projekteket társfinanszírozunk, mert azokat a szigorúbb feltételeket nem teljesítik, amelyekkel mi rendelkezünk. Kamfin úrnak szeretném elmondani azt, hogy kizárt, hogy olyas valakit finanszírozunk, aki olyan országban található, amely az OSTD fekete listáján található. De nyilván részletesebben is érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, azokat is, amelyeket Krütúr vetett föl, nevezetesen a KKV-knak nyújtott hitel és az átláthatóság szempontjából ezen a téren. Azt hiszem, nincs sok pénzügyi intézet, amely kész ennyi információt ö, ö, rendelkezésre bocsátani a KKV-k vonatkozásában. Hangsúlyoznám azt is, hogy annyi KKV ö, kapott ö, hitelt az EBB-től, a közvetítő bankok ö, keresztül, hogy 2010-ben az több mint 60 millióra 60 ezerre <laughs> rúgott. Három dolgot szeretnék meg, még kiemelni, ami egyedivé teszi az EBB-t. Az első, hogy szemben azzal, amit egy valaki közülük, önök közül említett, mi nem a, az adófizetők pénzét használjuk fel. Egy fityinget se kérünk az Egyesült Királyság adófizetőitől nem az adófizetők pénzét használjuk, hanem azokat a forrásokat, amelyek az egész világ pénzügyi piacairól származnak. És pontosan ezért nagyon fontos, hogy a, megtartsuk a három ás értékelést, Ázsiában, az Egyesült Államokban ö, veszünk fel pénzeket, és ezek segítségével tudunk jó feltételekkel finanszírozni projekteket. Az egyetlen költségvetési hatás az, az a garancia, amely a politikai kockázatra vonatkozik, a külső mandátum végrehajtása terén, amelyet a tanács és a parlament biztosít. Itt tényleg van egy olyan garancia, amelynek az európai költségvetésre van fölt föld további hatása, mert az összes hitelek 9%-át kell biztosítanunk az első kifizetés követően két évvel, és aztán úgy csökken ez, ahogy a visszafizetések történnek. Nos, ha nincs garancia, akkor végül is az európai költségek terén és a költségvetés terén nincs költség, nulla. Tehát mi nem kerülünk egy petákba se az adófizetőknek. Második dolog. Mi vagyunk az egyetlen pénzintézet, amely tényleg európai, amelynek a részvényesei mind és csak is az Európai Unió tagállamai. Mi vagyunk az egyetlen olyan pénzintézet, amely leg, jogi szempontból a szerződés értelmében köteles pénzügyileg támogatni a politikai célokat, amelyeket az EU megfogalmaz. Mi vagyunk az egyetlen olyan pénzintézet is, amely csak akkor finanszírozhat egy projektet, hogyha előzetesen az Európai Bizottság pozitív véleményét élvezi. És ezt a véleményt a bizottság csak akkor adja ki, hogyha mindent megvá- megvizsgál, a konkurenciától, a versenytől kezdve a ö, környezetig. Úgyhogy szigorúan be kell tartanunk a szabályokat, illetve az EU politikákat. A számvevőszék is ellenőriz minket, állandóan együttműködünk az Olaffal, és készek vagyunk az új bankfelügyeleti szerv, európai bankfelügyeleti szerv ellenőrzését is elviselni. Készek vagyunk erre tehát, ezt indirekt módon tesszük, szakértőinkhez fordulunk ezen a téren, de még egyszer szeretném megerősíteni, hogy készek vagyunk a felügyelet fogadására az Európai Bank felügyelet részéről. Végezetül egy harmadik dolgot szeretnék hangsúlyozni, nevezetesen, hogy az EBB azért is egyedi bank, mert óriási ö, tapasztalatokkal rendelkezik. Ritka dolog egy bank számára, ami minket jellemez, hogy több mint száz ö, szakértővel, mérnökkel dolgozunk. Bizonyos területeken olyan ö, szakértelemmel rendelkezünk, ami elismert. Szaktanácsot adunk például olyan projektek terén, amelyeket finanszírozni nem tudunk, mert a mandátumunkon kívüli területeken találhatók. Úgyhogy. Úgy gondolom, hogy kár volna nem felhasználni ezt a szakismeretet bizonyos területeken. Például a városi közlekedés, az energetika hatékonysága, a vízciklus, a KKV-k támogatása terén egyértelmű, hogy az EBB-nek tényleg sajátságos szakismeretei vannak végezetül. Azt szeretném még elmondani, hogy kár lenne nem teljes mértékben kiaknázni e, ezt a lehetőséget, és talán rendszeresebb, struktúráltabb együttműködés keretén belül az Európai Parlamenttel teljesen leg, jogos kérdéseket vetettek fel. Ha jobban finanszírozunk Törökországban, az azért van, mert a tanács és a parlament így döntött, ezt a mandátumot adta nekünk. És ö, olyan feladattal látott el minket, hogy egy jelölt országot ö, még jobban finanszírozzunk. Tehát nyilván arányait tekintve Törökországban és Horvátországban nagyobb a finanszírozási jelenlétünk, mint más országokban olyan feladatokat látunk el, amelyek az európai hatóságok, főleg a tanács és a parlament ruházott fel minket. Úgyhogy talán ezért struktúráltabban és rendszeresebben kellene együttműködnünk. Pont ezért az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci, Monsieur President. And... Köszönöm, elnök úr. Erről a témáról utoljára Kutász úr szól, az előadónk. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani mindenkinek, aki hozzászólt a konstruktív vitához. El kell, hogy ismerjem, hogy néhány kritika ellenére Másnap elnök úr hallhatta, hogy minden kollégánk elismeri, hogy az EBB-nek nagyon fontos a szerepe, és fontos szerepet játszhat a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság kontextusában. Az is egyértelmű, hogy a befektetésre szükségünk van, fenntartható befektetésekre van szükség az Európai Unión belül. Hasonlóan úgy gondolom, hogy az ambiciózus gondolatokat is végig kell gondol, gondolnunk. Nem szabad félnünk az innovatív elképzelésekről. Szeretném azt is hangsúlyozni a vita összefoglalásaként, hogy nagyon fontos az átláthatóság és a jobb kommunikáció az összes európai szervezés és intézménnyel. Végül, ma este elnök úr, a kollégák nevében meg kell, hogy mondjam, hogy ön számíthat az Európai Parlament támogatására, és még egyszer köszönet. Akkor, kedves kollégák, az EBB 2009-es éves jelentésére vonatkozó vita lezárult, és ma 12-kor szavazunk. A napi rendünk következő pontja